gazdag országoknak igazából segíteni kellene a szegény országokat, és skandalum, hogy ez nem történik meg. Én is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik összeállították ezt az anyagot. És egyetértek vele, hogy ez egy jó ö, alap ö, kiendulásként, és szerintem ö, hasznos lenne, az elfogadásra is figyelni, tehát hogy világosabbá tegyük, mert különben úgy tűnik, hogy állandóan csak a mi felelősségeinkről beszélünk, tehát hogy csökkenteni kell a kibocsátást, és nem figyelünk arra, hogy ambiciózus megállapodást kell megkötni az alkalmazást illetően. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik előttem szóltak, hogy 40 százalékról kellene beszélni, és nem 25-től 40 százalékos maximális kibocsátás csökkentésről. És azt hiszem, hogy a finanszírozás mennyisége, amikor a nyolcadik bekezdésben beszélünk róla, ezer millió eurót jelöl ki évente, azt figyelembe kell venni. Tehát amikor a finanszírozásról beszélünk, akkor nem csak arra kell figyelni, hogy mire költsük ezeket az összegeket, hanem az, hogy milyen mechanizmus alapján tesszük ezt. Tehát konkrét kötelezettségvállalásokat kell tenni a mi szempontunkból is, amikor azt mondjuk, hogy a mechanizmust illetően a fejledő országoknak is nagyobb beleszólása kell, hogy legyen, tehát hogy hogyan osszák el ezt a ezeket az összegeket. Amikor a technológia átadásról van szó, akkor figyelni kell arra olyankor, amikor erdőírtásokról beszélünk, hogy egyáltalán ne legyen erdőírtás tehát ezzel kapcsolatban is cselekvésre kell felszólítani. Elér, egyetértek azzal, hogy világosan kell ezeket kifejezni a szövegben, tehát hangsúlyozni kell, hogy az iparosodott országokban is csökkenteni kell az emissziót, de ugyanakkor segíteni kell a fejlődő országoknak is, hogyha elvárjuk tőlük azt, hogy ők is hozzájáruljanak Köszönöm szépen, mondja az elnök. Először is szeretném megköszönni azoknak, akik ezt az állásfoglalást előállították, mivel nagyon jó minőségű. Lehet, hogy most egy erős dolgot mondok. Mi az európai képviseljük itt. A múlt hét végén 50 országban, az egész világban, az Európai Uniót is beleértve, egy konferenciát állítottak össze, ahol száz állampolgár vett részt mindegyik országból a klímaváltozásról. Három kategóriájába oszt, osztották az országokat, tehát a fejletteket, a fejlődőket és a kevésbé fejlődőket. És az interneten is nyomon lehetett követni ezt a konferenciát. Arra kér ez a konferencia, hogy ambiciózusak legyünk. Először is, mert sürgetőek a kérdések. 80 déli országoknak, és 45%-a az északi országoknak érzi ezt a sürgető problémát. Tehát láthatjuk, hogy van köz, különbség köztük. Több mint 65%-a a konferencián résztvevő bizottságokban azt szeretnék, hogy 50, 25 40% vagy még több is legyen. Tehát amikor 25%-ot akarunk, akkor tulajdonképpen nem azt teljesítjük, amit tőlünk elvárnak. Harmadik megjegyzésem pedig, eh, pedig sokkal több kérdés is felmerül itt, tehát a harmadik az, hogy a déli országok eh, készen állnak hogy erőfeszítést tesszen, tegyenek, tehát szeretnék a klímaváltozás elleni harcban kivenni részüket. A déli országoknak a bizottságban való részvételi közül csak 16% mondta azt, hogy nem annyira kész erre, pedig még a legkevésbé fejlett országok is készek kivenni a részüket. Tehát azt hiszem, hogy ezek a konferenciák szakemberek és részt vettek, és a dánok szervezték ezt, és egy 400 oldalas anyagot készítettek elő, elő arról, hogy mit várnak a lakosok tőlünk. És azt hiszem, hogy nekünk ambiciózuknak kell lenni, mert mi képviseljük az állampolgárokat. Tehát ez volt, amit hangsúlyozni kellett. Aztán az amerikaiak hogyha mi nem teszünk semmit, akkor az amerikaiak sem fogják eh, az eh, kötelezettségvállalásokat eh, emelni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az amerikai képviselőkkel való találkozásokon kívül próbáljuk meg, megvizsgálni, hogy mennyire lehetséget, lehetséges az európai lakosság és az amerikai lakosság közötti internetes kapcsolatot kialakítani azért, hogy felrázzuk őket, hogy fontos, hogy tegyenek végre valamit. Mert nem mindegyik ország vett részt Amerikából, és tulajdonképpen ők sokkal többre készek lennének, mint amit az Obama kormány vállalt. Tehát felmerül a kérdés, hogy a, az amerikai lakosságot hogy tudjuk felrázni, és ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kellene. Utolsó megjegyzésem. A Akkor a finanszírozás kérdése. Azt hiszem, hogy ha nincsen célzott állami támogatás, akkor semmit sem fogunk elérni. Nagyon fontos számunkra, hogy egyfajta mechanizmust találjunk, valamiféle finanszírozást, ami lehetővé teszi számunkra, hogy valóban változtatásokat érjünk el az északi országokban is, és a déli országokat fölzárkóztatjuk. Kedves kollégák, kedves elnök úr, amikor erről a témáról beszélünk, akkor gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a viselkedési formákon kell változtatnunk, illetve arról el kell döntenünk, hogy hogyan fogunk lépni. Minél gyorsabban haladunk előre, annál jobb eredményeket érünk el. akkor tudjuk rávenni az embereket, hogy tegyenek valamit, hogyha láthatóak az eredmények. Köszönöm. Elnök? Köszönöm. Az amerikai szenátusi látogatásunkat illetően többször hallottam arról, hogy Amerikát nagyon érdekli Kína álláspontja, de nem érdekli igazából Európa álláspontja. Mit tesz Kína számukra? Ez a lényeg. Ez egy külön probléma, hogy Amerika nem ebbe az irányba veti a tekintetét. Az európai álláspont az amerikaiak számára nem annyira fontos, mint a kínaiak véleménye. Úgyhogy ez még inkább megnehezíti a dolgunkat. Karl Schlüter. Köszönöm szépen, elnök úr. Stockholmban képviseltem ezt a szakbizottságot hétfőn, amikor az erdőírtásról volt szó, illetve az erdők károsításáról. Szeretnék az áprilisi állásfoglalásunkra emlékeztetni. Ott nagyon jó megfogalmazásokat sikerült elérnünk a népek jogainak megőrzéséről, a régi erdők megőrzéséről, hogy ne lehessen erdőt írtani, annak érdekében főleg ne őshonos fákat, hogy gazdálkodást folytassanak a helyiek. Aztán azt is lefektettük, hogy 40% a cél, hogyha egyáltalán szava hihetőek szeretnénk lenni a 2%-os céllal aztán 50% az esély arra, hogy ez sikerül nekünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy a 30 milliós évente az jó összegnek bizonyul. De ezt a számot az otthon elérendővel is össze kell egyeztetnünk. Tehát 40% csökkentés legalább itt, és ehhez elég pénzt kell biztosítani ahhoz, hogy a többi ország is felzárkózhasson. Tehát 40% az EU-ban, és aztán az Európai Unión kívül is legalább ilyen támogatást kell nyújtani. Ez egy jó cél lenne. Aztán van egy másik dimenzió, a kereskedelmi politika. Azt mondtuk, az amerikaiak számára Kína fontos. Nagyon fontos, hogy mindenki hozzáférhessen a mi piacunkhoz beleértve a kínaiakat is. Ha mi nem nyújtunk segítséget nekik az új technológiákban, a hatékonyságban, az új lehetőségekben, akkor nincs esélyük például a napelemes technikákat át kell adnunk nekik. Minden olyan akadályt, amit kereskedelmi szempontból eléjük gördítettünk, most el kell hárítanunk. Kína a legnagyobb világpiac a megújuló energiaforrások tekintetében. Hát akkor mondjuk azt, hogy most 20, jövőben 30%-os hozzáférést biztosítunk. Ami minket illet, számunkra a 40%-os cél lenne az abszolút cél, de lehet, hogy ezt úgy nem lehet elérni, ha Kínát nem engedjük hozzá az európai piachoz. Aztán Spanyolország. 25%-kal többet bocsátanak ki, mint a Kiotóban vállalt elkötelezettségük. Úgyhogy számukra nagyon nehéz a 2010-re vállalt célok elérése. Úgyhogy ehhez, hogy elérjük a célokat, az is kell, hogy minden egyes tagállam saját országa területén vállalja a kötelezettségek teljesítését. Kopenhágában meg kell, hogy mutassuk, hogy a régebben vállalt kötelezettségeinket is felvállaljuk, komolyan vesszük őket. A japánok és a kínaiak is be akarnak számolni, és szavahihetőek akarnak lenni, de mi is aztán az életmódváltás. Vannak új kutatások. Azt mondják, hogy ha a munkaidő lerövidül, annak segítségével egyedül már nagyon-nagyon lehet változtatni az éghajlatváltozáson. Talán ez egy aktuális téma lenne. Úgyhogy ezzel a kérdéssel talán nem most kellene foglalkoznunk, kell a jövőben mindenképp. E, mert az is egyfajta gazdálkodás, hogyha megóvjuk a munkaerőnket a kiégéstől. Ezzel hozzásegítjük őket, hogy az életmódjukon változtassanak, és több időt töltsenek a természetben. Köszönöm. Grosztett asszony, a magyar fülke kérdezi, hogy lehet-e hallani most a magyar tolmácsolást? Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szeretném mondani a kollégáknak, akik most kezdik a parlamenti időszakot, hogy ezeket a kérdéseket nem csak úgy hirtelen felfedezzük, hiszen már évek óta dolgozunk ezeken a problémákon, tehát az éghajlatváltozás ellen. És szeretnék emlékezni, hogy az ideiglenes éghajlatváltozási bizottságban Karl-Heinz Florence is dolgozott. Amikor ma azt hallom, e tehát, hogy hogy úgy beszélnek, mintha itt zsibvásár lenne, tehát itt emlégetik a 40%-ot, 50%-ot, 25%-ot, de hát hol van a hitelesség, hol van a realizmus? Hát úgy tűnik, mintha itt álmodoznánk. Ez, ez itt megdöbbenti. Hát mi képviselők vagyunk, komolyan kell nekünk a javaslatainkat előterjeszteni. Tehát az összes adatnak tudatában kell lenni az éghajlatváltozási adatoknak, a gazdasági változásoknak, a gazdasági adatoknak, és, és a kollégáink eh, is azt mondják, hogy a legutóbbi eh, Egyesült Államok beli eh, konferenciák azt mutatják, hogy ezt még nem tették maguká, magukévá az emberek. Én pessimista vagyok épp ezért. Példát kell mutatni, de a példamutást nem azt akarja jelenteni, hogy, hogy állandóan előrébb vagyunk, mint a többiek, de hát azért nem szabad elveszteni a hitelességeinket, hitelességünket, tehát meg kell tudnunk győzni a többieket. Amikor amikor ö, ö, hallom azt, hogy az Egyesült Államok azt vizsgálja, hogy mi történik Kínában, és hogy csak mosolyog azon, hogy, hogy mi történik Európában, hát akkor el kell gondolkodni azon, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy Kopenhágában mit vállaltunk, hanem be is kell ezt tartani, mert csak akkor fogunk előrelépni, hogyha tényleg teljesítjük a kötelezettségvállalásunkat, és akkor lehet messzebbre eljutni. Szerintem lépésenként kell Eh, haladni, mert annyira, annyira messzire akarunk menni, de én tudom, hogy eh, mivel 15 éve vagyok ebben a parlamentben, hogyha túl távoli célokat eh, tűzünk ki, akkor nem érjük el ezeket, és elbukunk. Tehát ahhoz, hogy mindent elérjünk, meg kell győznünk a, a partnereinket, hiszen azt hiszem, hogy mindenki tudatában van, hogy vigyázni kell arra, hogy ne emelkedjen a hőmérséklet két százalékkal. Tehát épp ezért szeretném, hogy amikor beszélünk a technológiai transferről, a technológia átadásról, akkor valóban részt kell ebben vennünk a fejlődő országoknak segíteni kell a mi előrehaladott technológiánkkal. De ugyanakkor a szellemi tulajdonjogot is védeni kell. Ez alapvető. És aztán, hogyha azt mondjuk, hogy nem tudjuk meggyőzni az amerikaiakat, hiszen ez elhangzott, akkor nincsen nemzetközi megállapodás tehát ilyen esetben a bizottságnak e, egy olyan mechanizmust kell e, létrehozni, amely az európai piacon az üvegház hatású gáznak a csökkentéséről szól, azért, hogy harmonizálja a versenyfeltételeket a fejlett országok között e, és így tudjuk csak ezt a kötelezettségvállalásunkat teljesíteni. Figyeljünk, mindannyian ugyanazt akarjuk, tehát az éghajlatváltozást el akarjuk érni, de azért figyelmeztetnék arra, hogy lépésenként haladjunk, hogy mindegyik partner nyerhessen ebből a harcból, de nem azzal fogjuk elérni, hogyha ilyen hihet, teljesen hiteltelen összegeket, mint 40%, 50% mondunk. Tehát tudatában kell lennünk annak, hogy meg kell győzni az amerikai partnereinket a Kopenhágai konferencia után, de ne lőjük saját magunkat a lábonba. Akkor Dagmar volt Berend. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, úgy tűnik, hogy most működik az ügyrendi pont. Általában ezt a felszólalások előtt szoktuk megtenni. Egész nap itt ülünk ebben a teremben, ismerjük ezt a termet, ismerjük, hogy milyen az akusztikája, általában egyébként elég jó, de nem tudok, nem ülhetek itt anélkül, hogy ne kapjak egy óriási fejfájást, hiszen mindenkit kétszer hallok, duplán, és akkor is fel kell tennem a fülhallgatót, hogyha olyan nyelven beszélnek, amikor, amit értek. Kérem, hogy próbálja, próbálják biztosítani ugyanazt az akusztikát, mint a plenáris ülésen. Ezt próbáltuk jelezni a szakbizottsági elnöknek. Jó lenne, hogyha megoldanák ezt a, ezt a problémát, mert hogyha így, így folytatjuk, az nem fog működni tiszteletben kellene tartani a mi munkánkat is. Elnök asszony, már tettünk lépéseket ennek irányában, de nem változott a helyzet. Csak azt tehetjük, hogy megkérjük a technikusokat, hogy javítsanak a helyzeten. Euh, Ugyanakkor azt kérik tőlem, hogy minél távolabb legyenek a fejhallgatók a mikrofontól. Tehát minél távolabb legyenek, hogy ne legyen interferencia a kettő között. Most akkor átadom a szót. Nem, még egy ügyrendi kérdés van. Elnök asszony. Én, én irigylem önt. Mert uh, ha megvizsgálja az Európai Parlamentnek a vezetését, akkor látja, hogy ők más módon mennek a dolgok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egyet értek azzal, hogy túlzottan optimisták vagyunk a célkitőzéseket illetően. Tehát sokat kell tennünk. Én ezt az állásfoglalást konkrétabbnak szeretném látni, elsősorban a fejlődő országokat illetően, tehát hogy megfelelő segítséget nyújtsunk A bizottságnak a közleményében a 15-30 százalékról van szó, ez a dokumentum ugyanakkor azért jó, és szeretnék gratulálni hozzá. Azt is hallottuk, hogy az Egyesült Államok az Kína felé tekintget, nem Európa felé. Én jártam az Egyesült Államokban, és lehet, hogy valóban e, ez történik a kormány részéről, de a lakosság azért Európára tekint. Mi kezdtük az ipari, vilá... E, ipari forradalmat itt, és mi okoztuk ezeket a problémákat a világnak, ezért a világnak, e, tehát nekünk kell megoldani ezeket a problémákat. Chris Davis, vous avez la parole. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Élvezettel hallgattam a vitát. Egy megjegyzésem lenne. Néztük a éghajlatváltozási konferenciát, és lépésenként minden évben azért előrehaladást értünk el. Kopenhágában nagyobb lépést szerettünk volna előre tenni, és kialakítani az ambiciózus intézkedéseknek a keretét. A svéd környezetvédelmi miniszter azt mondta, hogy a kopenhágai konferencia sikere akkor lenne, hogyha nem több mint két százalékra korlátozzuk a hőmérséklet növekedést. És olyan megállapodást kötnünk, kötünk, amely a következő években megfelel annak, amit a tudományos adatok mutatnak. A probléma az, az hogy mindenkinek meg van kötve a keze a környezetvédelmi miniszterek eljönnek a konferenciára, és hazatelefonálgatnak, hogy mennyi a mozgásterük. De itt nagyon fontos pénzügyi kötelezettségvállalásokról van szó, és olyan szakpolitikáknak a bevezetéséről, amely az ipar számára jelentős hatással lesz. De ez azt jelenti, hogy a környezetvédelmi miniszterek nem dönthetnek mindezekről, tulajdonképpen államfőknek kellene ott ülni a termekben, és egymásra mutogatni, hogy szégyeljék magukat, hogy mit nem vállalnak el. Nyilvánvalóan a pénzügyminisztereknek nagy a feladatuk a brit miniszterelnök világosá tette, hogy az utolsó napokban eljön Kopenhágába. Mi az országainkban? olyan üzenettel mehetünk haza, hogy a politikai vezeteink készen állnak-e, hogy elmenjenek Kopenhágába a tárgyalások legfontosabb időszakokban, mert hogyha nem mennek el, akkor bizony cserben hagynak bennünket. Köszönöm szépen. Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Miért nem vetjük össze ezt a kérdést más politikai kérdésekkel? Hiszen más politikai kérdések politikai megállapodáshoz, kompromisszumhoz vezetnek, amikor már más nem működik. Sárközi elnök, amikor tavaly eljött az Európai Parlamentbe, azt mondta, hogy az éghajlatváltozás az teljesen külön ügy, mert egyértelmű egyértelmű tudományos kutatási eredmények vannak a kezünkben. És hogyha nem változtatunk a kibocsátáson, akkor a következő generációk nem tudják majd megoldani ezt a problémát, bármit is tegyenek. Vannak ugyanis fordulópontok, amelyeken már átlépünk, illetve most vagyunk átlépőben, és hogyha ezekhez eljutunk, ezekhez a fordulópontokhoz, akkor már nem tudjuk megváltoztatni a tendenciákat. Egy szakértő azt mondta, hogy ha a parttól 5 kilométerre nehézségekbe ütközik az ember, akkor nem gondolkodhat azon, hogy 4 kilométert vissza ússzon, hanem 5 kilométerre arrébb kell kimenekülnie. Az éghajlatváltozás egy komplikált és bonyolult kérdés, amiket hallok, egyáltalán nem adnak okot optimizmusra. Hadd mondjam el, hogy az Európai Parlament jelentéstevője voltam. Az volt a célom, hogy a légi közlekedést is bevonjam a kibocsátási rendszerbe. Ez egy nagyon fontos kérdés Kopenhágára nézve is, hiszen van Európai Uniós megoldásunk. Mindenki egyetért abban, hogy az európai megoldás nem oldaná meg a légi közlekedés kibocsátását, hiszen a 90-es évek óta megduplázódott a kibocsátása ennek az ágazatnak, ez nem folytatható, ezt csökkenteni kell. Az állásfoglalásban tehát hangsúlyozni kell, hogy a nemzetközi légi közlekedést mindenképpen be kell vonni ebbe a rendszerbe. Ambiciózusnak kell lennünk, föl kell vállalnunk a feladatainkat, és a fejlődő országokkal egészen egyszerű nyelvet kell az használni. Kínából Londonba vagy Indiából az Egyesült Államokba vezető repülő utakat nem úgy kell kezelni, mint a fejlődő országok célkitűzéseit. Határozottabb elképzelésekre, célokra van tehát szükség. Figyelembe véve a szakértőknek a véleményét. Nagyon jók az esélyek, hogy csökkentsük a költségeket, és ha, mint Európai Unió nem foglalkozunk ezzel a témával, az nagyon kiábrándító lesz. Ezért vagyok kiábrándulva már eleve, hogy Pittsburgh után nem, és Pittsburgh előtt sem említették meg. Ezen kívül. Ami a finanszírozást illeti, én támogatok mindenkit, aki azt mondja, hogy a fejlődő országoknak, fejlett országoknak pénzt kell adnia a technológia fejlesztésére és a technológia át, átadására. De ne tegyünk úgy, mintha a technológia és a pénzeszközök átadása lenne a fő téma. A fő téma a harc az éghajlatváltozás ellen. A fejlődő országoknak meg kell érteniük, hogyha a tudomány prognosztikája beválik, akkor a fejlődő országokat ez sokkal rosszabbul érinti majd a változás, mint a fejlett országokat. Az, hogy néhány milliót még ráteszünk, és még támogatjuk őket, semmit nem fog érni akkor. A mi feladatunk az, hogy megértessük a fejlődő országok vezetőivel, tenniük kell valamit. Úgyhogy Karhánz Florencet támogatom, a pénzeszközök felhasználását ellenőrizni kell. Kérdés. Hogyan fogjuk ellenőrizni ezeket az eszközöket? Hát El kell, hogy mondjam, hogy a bizottság javaslata meglehetősen jó ezzel kapcsolatban. Vannak olyan vélemények, hogy nem támogatjuk ezt a megoldást. De én azt mondom, hogyan lehetne az a mi érdekünk, hogy egy paralel költségvetést hozzunk létre, amely felett semmilyen ellenőrzési lehetőségünk nincs. És aztán később majd azt mondják, hogy ti bele se szólhattok, mert nincs e felett ellenőrzési lehetőségetek. Úgyhogy legyen az európai költségvetésnek egy olyan konkrét eleme, amit mi ellenőrizhetünk, és csak a klímaváltozásra fordítjuk. ETS, emissziós kereskedelem. Önmagában, ha erről beszél az ember, semmit nem jelent. Az Európai Unió kibocsátásainak 50%-a olyan szektorokból érkezik, amelyekre ki sem hat, nem alkalmazak ott, az ETS rendszert akkor miért kenjünk minden hibát például a cementgyártókra, és mondjuk azt, hogy ti lesztek a felelősség azért, hogyha nem tudjuk teljesíteni a nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeinket. Úgyhogy a norvég javaslatot, mi szerint tagállami szinten adjunk támogatást arra, hogy az emissziót csökkentsük, ne az egyes iparágaknak, tagállamoknak. Végül politikai vezetésre van szükség. Chris Davisnek igaza van. Állam és kormányfők, az ő kezükben van a döntés. Ezen kívül Obama elnök olyan hatalmas messiáshoz illő kijelentéseket és akkor most meg kiderül, hogy elmegy ugyan Kopenhágába, de nem a konferenciára, nem, hanem azért, hogy Csikágónak a jelöltetését támogassa, mint olimpiai város. Ez megengedhetetlen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jordan és az asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik azt hangsúlyozták, hogy konkrét javaslatokat várnak a világvezetőktől Kopenhágában. És arról tartjájának Kopenhágában, hogy mit lehet megvalósítani, és nem arról, hogy mit nem lehet. Kínán kívül még egy másik országot is említenék, Indiát, amely még több agályra ad okot. Ugyanis a hozzáállásuk az éghajlatváltozáshoz és az emissziós kibocsátásokhoz aggasztó. Obama elnök és az Egyesült Államok szintén gondot okoznak a konferenciával kapcsolatban. De akkor nézzünk valami mást. Az éghajlatváltozás egy horizontális jelenség. Eredetileg az éghajlatváltozásról a környezetvédelem hátteré előtt beszéltünk. Most az Európai Parlamentben Más bizottságok is foglalkoznak ezzel, az ITRE-ben is például tegnap a frakcióknak a vezetői több mint három órán át tanulmányozták az állásfoglalást, és úgy találtuk, hogy a jövő szempontjából ez egy jó alap. Ugyanakkor vannak olyan területek, amelyeknek hiányzik az anyaga, ezért módosításokat nyújtottam be. Ezért szeretnék szólni ennek a bizottságnak a tagjaihoz, hogy vegyék figyelembe a mi javaslatainkat is, és módosításainkat, és a mandátumunkat, mert az ITRÉ-nek is nagy a felelőssége ezen a területen. Említenék néhányat. Fejlesztés és pedig az alacsony szénkibocsátású technológiáknak a fejlesztése. Ez csak akkor lehetséges, hogyha együttműködés van a kutatók, a tudományos fejlődés és a technológiai transfer között. Új modellekre van szükség, hogy megerősítsük az egyetműködést és az átadást, és hogy hogyan vonjuk be a fejlődő országokat, nem csak a fejlett országokat. Csak ilyen módon tudunk kapcsolatot teremteni a világ különböző országai között, amely a szellemi tulajdonjogokat is megfelelően védik, és akik a megfelelő egyenlő technológia transfert is biztosítják. Persze a széndiokszid leakage, a carbon leakage problémájával is foglalkozni kell. Az EU technológiákat az offshore országokba is át kell venni. Új technológiákra van szükség, hogy ez ne történjen meg. Ezért szükség van ebbe az állásfoglalásba bevenni egy olyan fejezetet, amely az iparosodott országokhoz szól, és megkéri őket, hogy ezekben az erőfeszítésekben csatlakozzanak az európai országokhoz. Az energia nagyon sok energia hatós, hatékonyságot kíván, megújuló energiák felhasználását. Ezt nem csak az EU-ban, hanem az egész világon kell megvalósítani. Aztán egy másik kérdés a fosszilis üzemanyagok. Ez mind Kína, mind India szempontjából fontos. És itt is úgy érezzük, hogy az állásfoglalásban támogatni kell a szélesebb körű egyet egy, együttműködést és a tisztább technológiák kialakítását. Végül pedig, elnök asszony, az, e- a, a kutatásban együttműködésre van szükség, és új modelleknek a kialakítására, azért, hogy igazságosabb technológiai transfer történjen meg a harmadik világban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy egyrészt kifejezzem megelégedésemet eh, ezzel az állásfoglalással kapcsolatban. Ugyanakkor szeretnék a eh, finanszírozási fejezettel foglalkozni, és szerintem eh, nagyobb kötelezettségvállalásokat kell eszközölnünk. És az állásfoglalásban azt kell mondanunk, hogy Kopenhágának meg kell, megfelelően kell ösztönözni azért, hogy a gazdasági fellendülés elindulhasson. Ezért az állásfoglalás tervezetnek foglalkozni kell a, az Európai Unió határain kívül történő széndiokszid kibocsátásokkal és a carbon leakage-el. Tehát azt hiszem, hogy az energia éghajlat csomagot úgy kell felfogadni, felfogni, hogy minél többet ösztönözzünk, hogy elfogadjuk e-, ezt a megállapodást. A bizottságnak egy írásos kérdést is benyújtottunk, akik azt mondták, hogy meg kell várni Kopenhágát azért, hogy utána egy elemzés jelentést tudjunk létrehozni. Tehát ezért mondom, hogy nekünk már is ösztönözni kell azért, hogy megmutassuk, hogy az e, Európai Unió mit akar tenni a carbon leakage-el kapcsolatban. Tehát ezért bevehetnénk a az elhatározásaink közé azt, hogy a kvótákról is rendelkezünk, akkor az emissziós jogoknak a kérdését. Tehát több olyan célkitűzés is van, amely lehetséges, és ezeket be lehet venni az állásfoglalás tervezetbe azért, hogy a kopenhágai csúcson jelezzük azt, hogy az európaiak mit tudnak tenni ezen a területen. Köszönöm szépen ezt az összefoglalást, és hogy ilyen röviden tudta. Cristiana Gutierrez. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, megpróbálom rövidre fogni mondandómat. A 17-es bekezdésről szeretnék szólni. Éppen most jöttem vissza a sivatagosodással foglalkozó konferenciáról Argentinából, ott egy állásfoglalás született, amely kimondja, hogy a, az erdős, erdő pusztulását mindenképpen fel kell vetni Kopenhágában, ezért három módosító javaslattal élnék. A erdő pusztulása, illetve a talaj pusztulásából származó kibocsátásról szólnak ezek, ezeket mindenképpen szeretném bevenni az anyagba. Aztán van még egy bekezdés, amely rendkívül fontos, ez pedig a közös agrárpolitikára vonatkozik. Ennek összhangba kell lennie az éghajlatváltozási kihívással. Ha megnézzük, hogy mi történik a déli országokban, akkor látnunk kell, hogy az Európai Parlamentnek nem szabad fizetnie azért, hogy erdőket vágjanak ki, illetve növényeket pusztítsanak el, hiszen ez hozzá hozzájárul, hozzá segíti az erdők pusztulásához vezet. Meg kell tehát vizsgálnunk ezt a kérdést, és nagyon remélem, hogy a többi politikai frakció támogatni fog ebben a módosító javaslatban, hiszen belső koherenciára van szükség. Ez az egyik olyan terület, ahol el kell végeznünk a házi feladatunkat, ahhoz, hogy felvegyük a harcot az éghajlatváltozással. Az újraerdősítést is be kell, a, be kell venni a politikánkba, hiszen nagyon sok erdő eltűnt, elpusztult különböző okokból. Van még valami a finanszírozás fejezetében. Egyértelműen jeleznünk kell, hogy lesznek európai támogatások, hiszen Indiában például elhangzott az, hogy mezitláb járnak. Azt mondják, ne kérjétek tőlünk, hogy mi korrigáljuk az iparosodott országok hibáit. Úgy döntött India, hogy nem megy el Kopenhágába, tehát reálisan kell gondolkodnunk, Európának kell kifizetni ezt a számlát, és helyre kell állítania azt, amit eddig elrontott. Segítenünk kell a fejlődő országoknak, és észben kell tartanunk, hogy nem csak a szegénységgel küzdenek, hanem nagyon sok esetben a kapacitásépítés is problémát jelent számukra. Utolsó megjegyzésem. Úgy érzem, hogy a Kopenhágát követő időszakra is egyértelmű elképzeléseket kell vázolnunk. Akár matematikai modellt lehetne felállítani az ipar beépítésére, bevonására. A következő parlamenti mandátum a területekre fog összpontosítani, azokra a különböző területekre, amelyekkel foglalkoznunk kell, illetve erdősítési kérdésekre, talajkezelési kérdésekre. A tudomány nagy lépéseket tett előre, és tudjuk, hogy mit kell tenni. Most már rendelkezésekre állnak adatok, amelyek segíthetnek. Mindig az ipart hibáztatjuk, de ez csak a probléma egy része hogyha globális, szisztematikus módon közelítjük meg ezt a problémát, és elfogadjuk, hogy ez ilyen, akkor egy megfelelő területi elemzést is végeznünk kell. Erre vonatkozóan javaslatot kellene összeállítani adatokkal, dátumokkal, megfelelő információval. Így egyértelműen ö, elemezhetnénk a kibocsátást. Balcó. Balcó Zoltán utána. Elnök úr, köszönöm a szót egy komolyan előkésztett szakmai anyagról vitázunk itt. ugyanakkor koppenhágának két dimenziója lesz szakmai és politikai. meggyőződésem hogy jelen esetben fontosabb az eredmény szempontjából a politikai dimenzió. mit értek ez alatt? globális kérdést megoldani helyi szinteken nem lehet. európa lehet példamutató és ahogy egy előző felszólalásban elhangzott még illuzórikus tervekig is elmehet de semmit nem érünk el ha a két legnagyobb szennyező nagyhatalom az egyesült államok és kna valóban nem brható rá a kibocsátás csökkentésre. andreas kalnin miniszter úr a múltkor annyit mondott hogy az egyesült államoktól is elvárjuk hogy tegye meg a tőle telhetőt. kiotó óta tudjuk hogy a tőle telhető mit jelent és ez kevés. tisztázni kell az unió helyzetét kapcsolatát az egyesült államokkal. giscard d'estaing a konvent vezetője az alkotmányos szerződés előkésztője a következőt mondta az európai unió nem riválisa hanem megbzható partnere kell hogy legyen az egyesült államoknak. ennek volt számos olyan negatv következménye szerintem ahol nem elég határozottan képviselte az unió érdekét annak vezetése. nagyon tiszteletre méltó alelnök asszonynak az a felvetése hogy az unió lakossága és az usa lakossága internetes kapcsolatban próbálja elérni azt hogy az egyesült államok ezt vegye komolyan. nos alkalmanként itt brüsszelben a közvetlen demokráciát nem veszik komolyan amikor népszavazásokat akarnak felülrni mi euroszkeptikusok gyakran kifogásoljuk five hundred millió ember nevében való fellépést de ez egy olyan ügy amit koppenhágában képviselni kell hogy meggyőződésem hogy emögött ott áll twenty seven országnak a lakossága. furcsának tartom hogy ötből négy felszólalás fölhvja a figyelmet az egyesült államok felelősségére és ebben az anyagban egy halvány mondat nem fejezi ezt ki. tehát nekem az a meggyőződésem hogy európának az európai uniónak most ebben a helyzetben twenty seven ország és five hundred millió ember nevében fellépve de nem csak az ő érdekében sokkal határozottabban kell föllépni annak érdekében hogy az egyesült államok mint globális szennyező nagyhatalom vegye komolyan ezt és tegyen ilyen lépéseket és az a kérésem talán nem független képviselőnek kell majd szövegszerű javaslatot tenni ha ebben a bizottságban ez ilyen nagy súllyal vetődött föl ez a felelősség akkor miért nem jelenik meg az állásfoglalás tervezetben egy mondatban és miért nem ezzel az elvárással küldjük el koppenhágába azokat akik úgy gondoljuk hogy ebben az ügyben tenni akarnak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. Szkilakákis kolléga. Köszönöm, elnök úr. A következővel kezdeném. Sokat beszélünk a finanszírozásról, de ne felejtsük el, hogy a múlt évben nagyon sok millió eurót költöttünk arra, hogy az gazdasági válsággal megbirkózzunk. Ez azt jelenti, hogy amikor a politikai akarat megvan, akkor igenis megtalálják a pénzforrásokat, még akkor is, hogyha főleg kölcsönökből fedeztük ezt a pénzösszeget a múlt évben. Második megjegyzésem. Mekkora erőforrásokról van szó, és hogyan fogjuk őket felhasználni? ne felejtsük el, a fő elv a szennyező fizet, legalábbis a jövőbeni szennyezésért, akkor, ha ezt szem előtt tartjuk, akkor az állami költségvetésből akkor kell büntetni, és akkor kell díjazni, ha valaki szennyez, illetve ha valaki nagyon környezettudatos. Ezen kívül a tengerhajózás és a légi közlekedés ez szerintem ez különösen fontos rész. Összefogtuk ezt a két témát, de azért ne felejtsük el, hogy ez két teljesen két különböző szektor a szennyezés szempontjából. A légi utazásban sokkal nagyobb a szennyezés, a kibocsátás, mint a tengerhajóságban, ahol alternatív megoldásokat is lehet használni. Én úgy gondolom, hogy mind a két szektort ki kell emelnünk, de a célok kitűzésnél az energiahatékonyságot figyelembe kell venni, illetve azokat az alternatív szállítási formákat, amik nagyon fontosak. Az Európai Unión belül nagyon nagy szennyezéseket látunk ebben a két szektorban. Említsen meg különösen a személygépkocsikat, az 50%-a a szennyezésnek a személygépkocsiktól származik. Így aztán én azt azért még egyszer említem, hogy ezt a két különböző szektort egy fejezetbe vegyük. Egyébként nagyon fontos, hogy figyelemmel kövessük ezt az egész témát, különösen a 19-es bekezdést, azt hiszem, hogy a tárgyalásokra úgy kell elmennünk, hogy az iko nak és az IMO-nak nagyon erős üzenetet küldünk eleve. Két módosító indítványt szeretnék beadni, az egyiket a 18-as ponthoz, fölolvasnám az angol bekezdést, ott, ahol azt mondja, hogy ragaszkodik hozzá, hogy a nemzetközi légiutazási és tengerhajózási szektorok ugyanabba a célcsoportba esnek, mint más iparok. Én ide bevenném azt, hogy including land transport, beleértve a szárazföldi közlekedést is, azért, hogy még egyszer ne csak a két, hanem mind a három szektor benne legyen. 19-es pont, amelyben az van, hogy felhívja az EU figyelmét figyelembe véve, hogy az ICAO és az IMO tárgyalások kudarcot vallottak. Kicserélném azt, hogy with a view to the failure, hanem kicserélném azzal, hogy ha esetleg kudarcot vallanak, mert előre nem szavazhatjuk meg azt, hogy valóban kudarcot vallanak, hanem inkább adjuk meg nekik azt az esélyt, hogy esetleg sikeresek lesznek. Köszönöm. Äh, äh, Köszönöm. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy sokan megemlítették már a kétfokos célkitűzést, ugye ez az állásfoglalásunk központi része, helyes is. El kell azonban mondani, hogy ez a kétfokos célkitűzés nem csak egy Európai Uniós célkitűzés, hanem a G8-ak is elfogadták hogyha ezt a kétfokos célkütűzést veszük alapul, és a tudományos háttér, hátteret ismerem, tehát hogyha meg akarjuk ezt valósítani, akkor 40%-kal kell csökkenteni a kibocsátást ahhoz, hogy 50%-os esélyünk legyen, hogy megvalósítsuk ezt a célkitűzést. Ez azt jelenti, hogy megfelelő célkitűzéseket kell kialakítanunk. Grosztett asszony elmondta, hogy hitelesnek kell lennünk, Nézzük meg Kínát. Én azt mondom, Kína szélerőműveket épít, nagy lendületek, két éven belül a legnagyobb szélerőműve lesz Kínának, hatalom lesz ezen a területen. Ez az, amikor ott van a politikai akarat, történik változás, és ez az, amikor valóban a zöld gazdaságot lendíthetjük föl. Azt kérem tehát az Európai Uniótól, hogy határozottabban és egyértelműbben fogalmazzon a kettő fokos célkitűzés tekintetében, foglalkozon a zöld gazdaságon, az energiahatékonyságon, a megújuló energiaforrásokon, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen lehetőségei vannak Európának, ekkor válhatunk hitelessé az USA, illetve Kína felé. Köszönöm. Elnök asszony. Kína a legnagyobb termelő minden területen. Napenergiában is legnagyobbak lesznek, mondja az előző ö, felszólaló. Tehát nem csak, nem csak a szén területén, a szénerőművek területén, hanem a zöld energiák területén is élen járnak goede tussenkomsten. Köszönöm szépen, röviden, mert már nagyon sok kiváló hozzászólást hallottunk. Azt hiszem, hogy ez a szöveg egy jó kiinduló pont. Nagyon fontos, hogy legyen állásfoglalás, és hogy nagy többséggel fogadják el. Ugyanis, ugyanakkor szeretnék néhány szót szólni ezzel kapcsolatban. Megértem személyesen, hogy az Európai Unió számára világosabb célkitűzéseket akarunk. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy elérjük ezeket a célkitűzéseket. Nyilvánvalóan az EU-nak a fejlődő országok felé kell fordulnia, de ugyanakkor el kell ö, fogadni a saját célkitűzéseken szemben is kötelezettségvállalást ezt az állásfoglalást, hogyha fel akarjuk használni a tárgyalások során, akkor hitelesnek kell lenni, és megmutatni, hogy milyen célkitűzésekhez milyen költségvetési sort rendelünk. Tehát egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy az egyik legnagyobb kihívás az Európai e, Unió számára a megújuló energia. Túl kevéssé vagyunk ambiciózusok ezzel kapcsolatban, és túl keveset teszünk. Ugyanakkor ez az állásfoglalás tervezet egy kiváló gondolat. Néhány módosítást fogok benyújtani a megújuló energiával kapcsolatban, és szerintem nekünk mind a szél, mind a nap energiával kapcsolatban vezető szerepet kell e, játszanunk, és a tengeri és más energiákat is ki kell használni, hiszen nagyon nagyok a lehetőségeink, és nekünk referencia e, szereplőknek kellene lenni, hogy ilyen irányba menjünk el. E, ez az állásfoglalás nagyon fontos dokumentum, épp ezért köszönöm. Matthias Matthias Grote. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előbb mondták, hogy ne tegyük olyan magasra a lécet, és ne tűzünk ki a magas célokat. Ez megijesztett engem egy kicsit. Különösen az éghajlatváltozást illetően. Az éghajlatváltozás és a pénzügyi válság összefüggnek. Erre mutatra az állásfoglalás is. Hiszen folyik még a válság. Létezik ez a párhuzam, ez sokba fog nekünk kerülni. De van egy pont, ahol igenis nagyra törő célokat jelölhetünk ki Kopenhágában, a technológia transfer területén, de itt azért vigyázni kell. Nagyon sok fotovoltaikus modult szállítanak jelenleg Európába olyan forrásokból, amelyek nem megbízhatóak, és a szabadalmi jogok sem stimmelnek vele kapcsolatban. Vannak olyan európai cégek, amelyek elvi okoknál fogva nem szállítanak Kínába. Ezt a helyzetet nem lehet egy kalap alá venni és technológia átadás kategóriában megvitatni. Én szakértő vagyok a szélenergia területén, és nagyon jól tudom, hogy még három-négy óra van szükségünk ahhoz, hogy a kapacitásunkat kihasználjuk, de csak akkor lehetséges ez, ha megfelelő finanszírozást kapunk erre. Ami a 18-19-es pontot illeti, az ICAO-t és az IMO-t. Igen, a tengerhajózásnak témának kell lennie. Azt hiszem, hogy nagyon jó jogszabályt alkottunk ezzel kapcsolatban, az emissziós határértékekkel kapcsolatban, de mindig azt mondtuk, hogy majd az ICAO megcsinálja, majd ők megcsinálják, aztán semmi nem történt. Úgyhogy ragaszkodnunk kell hozzá, és nagyon keményen az EU-s delegációnak is Kopenhágában le kell szögeznünk, csak nemzetközi szinten összefogással lehet legyőzni a klímaváltozást. Kínát be kell vonni ezekbe a tárgyalásokba, de igazából még a 27 tagállamban sem sikerült az adót harmonizálni ügyben. Miért sikerülne akkor kifelé sikeresen lezaj, megvalósítani ezt a politikát. Be kell vonni minden egyes szerződéses felet, minden pártot, minden érdekeltet. A légi közlekedés és a tengerhajózás igenis beletartozik ebbe a csomagba. Elnök, köszönöm, Richard Zéber. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, emlékezzünk rá, hogy politikusok vagyunk, de a tudományra kell, hogy támaszkodjunk, és a józan emberi logikára. A tudomány arról híres, hogy idővel változnak az eredmények. Einstein relativitás elmélete és a kvantumfizika alaptételei is nagyon sokat változtak az elmúlt száz évben. Tehát szeretnék rámutatni annak, hogy már az, hogy egy csoport tudós egy bizonyos álláspontot képvisel, nem feltétlenül jelenti azt, hogy igazuk van. Úgyhogy nem feltétlenül kell az ő elveikhez és hitükhöz alkalmazkodnunk. Éghajlatváltozás. Ez létezik. Ezt senki nem vitatja. Nagyon sok tudós is egyetért ezzel. De van egy probléma, és azt hiszem ez a lényeg számunkra, hogy ember okozta éghajlatváltozás, nevezzük ezt antropogén éghajlatváltozásnak, ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Nem mondhatjuk azt, hogy mi, mint emberek kitűzzük, hogy két fokos csökkentés, vagy 40 százalékos csökkentés, lemodellezzük ezt a számítógépen, és majd úgy is történik. Az intézkedések, amiket itt kitűzünk a dokumentumban, fontosak, hiszen nagyon el kell köteleznünk magunkat, és föl kell, hogy zárkozzon a gazdaságpolitika is, de ne felejtsük el, hogy amikor a kopenhágai konferenciáról beszélünk, hogy a pénzügyi válság még mindig tart. Gondoljuk át a jelenlegi helyzetet. Gondoljuk át, hogy Európai Uniónak hogyan kell felelősséget vállalni a konferencián. De azt se felejtsük szem elől, hogy Európa gazdasági helyzetét nehogy veszélybe sodorjuk. A versenyképességünket, a versenyhelyzetünket fel kell tartanunk a világpiacon. Ez egy olyan jelenség a klímaváltozás, aminek nagyon sok oldala van, és nem mindig olyan kristálytisztán látható, mint ahogy azt a tudósok szeretnék, hogy higgyük, ami az energiahatékonyságot illeti. Pont Európában nagy esélyeink vannak. Azt mutatják az egyes szektorok, hogy nagyon nagy lehetőség van itt még javulásra. Úgyhogy Európának vállalnia kell a felelősséget más partnerekkel együtt. És vezető hatalomnak kell lennünk, munkahelyeket kell teremtenünk ezen a területen. Ami az USA-t és Kínát illeti ők a két legnagyobb szennyezők. Azt hiszem, hogy talán a világ széndiokszid kibocsátásának 50%-át adják. Véleményem szerint Kína áll az első helyen, amikor a zöld energiákról beszélünk, egyre inkább átállnak, úgyhogy szerintem nem Kína lesz a probléma, őket nem lesz nehéz meggyőzni. Én azt gondolom, hogy az USA lesz a problémás pontosan azért, amilyen a belső amerikai döntési mechanizmus, ahogy a dolgok folynak a kongresszusban és a szenátusban. A kongresszusnak év végéig, ez évben még 18 munkanapja van, csak 18, és közben folyik a vita a TB-ről. Gondolom, hogy Obama elnök ebbe fekteti minden energiáját. Ami az éghajlat változást illeti, ezzel kevés idejük, erre kevés idejük marad. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg az USA egyszerűen a belső döntési mechanizmusa miatt, a kongresszus mechanizmusa miatt nem bólinthat rá semmire Kopenhágában. Úgyhogy gondoljuk bele, hogyha Kopenhága nem sikerül, mit teszünk? Ne legyenek túl nagyok az elvárásaink, hiszen az USA a legnagyobb akadály. Lenne még egy megjegyzésem. Az új bizottságtól azt várnám el, hogy a vízzel többet foglalkozzon, nem csak az éghajlatváltozás területén, hanem az áradás és más témákkal kapcsolatban is. Azt gondolom, hogy figyelnünk kellene erre a területre, és mi vagyunk a felelősek a döntésekért még egyszer, és a tudomány nem mindig követendő álláspontot képvisel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. João Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, két-három rövid megjegyzésem lenne. Először is azt hiszem, hogy ez az állásfoglalás alapvető kérdésekkel is foglalkozik, az éghajlatváltozás kérdését, szűk körülön taglalták, a foszilis üzemanyagokkal kapcsolatban, amelyeket a gazdaságunkban felhasználunk. Nagyon fontos, hogy átfogóan lássuk ezt a problémát. Ugyanis nagy ellentmondások vannak az Európai Unió és partnerei között. Mi azt a szándékot fejezzük ki, hogy az éghajlatváltozás ellen kezdeményezésekkel élünk. Ugyanakkor bizonyos ö, ö, problémákat, mint a közös mezőgazdasági politika, úgy tekintjük, hogy mi a nemzetközi akadályokat szeretnénk megszüntetni a szabad kereskedelmet támogatjuk, és ugyanakkor az éghajlatváltozásról is beszélünk. A fogyasztásnak az áthelyezése a közvetlen termelési körökkel van kapcsolatban, amely az üvegházhatású gázoknak a növekedését is jelenti. Tehát nyilvánvalóan jelentősen hozzájárulunk az, ég, az hőmérséklet emelkedéshez. Ez pedig súlyos problémákhoz vezet. Tehát nem a gazdasági rendszeren keresztül tudunk a zsákutcából kijutni. Tehát nagyon fontos, hogy lát, lássuk, hogy amennyire függünk a piactól. Tehát fontos, hogy a piaci eszközöknek a hatékonysága az mennyiben befolyásolja az emisszió csökkentési célokat. Tehát vannak bizonyos kétségek bizonyos ágazatokban. Aztán figyelembe kell venni a környezetvédelmi, szociális következményeket is, tehát hogy ezek az eszközök milyen hatással fognak, hatást fognak ezekre gyakorolni. Különböző következmények lesznek a különböző országokra. És az Európai Unió országára is. Amikor a különböző felelősségi körökről beszélünk, ne felejtsük el, hogy ez nem csak a környező világban, hanem az Európai Unióban is létezik. Az emissziós hozzájárulások a múltban vagy a jelenben különböző voltak a különböző országok között. Tehát itt ezt is figyelembe kell venni a jövőben. Köszönöm. Grazie, Presidente. Eh, io sono... Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. 1999 óta vagyok tagja az Európai Parlamentnek. És irigylem a kollégákat a magabiztosságukért, már ami bizonyos csaták megvívását jelenti. Tehát irigylem azokat a kollégákat, akik, akik ezt az anyagot tudományos bizonyítékokkal tudják támogatni. Én széles körű tanulmányokat folytattam, olvastam a különböző tudományos ismertetőket, de nem áll rendelkezésemben rendelkezésemben semmilyen olyan tény, amely arra utalna, hogy az éghajlatváltozás az emberi tevékenységhez kapcsolható. Legalábbis mindig maradnak kétségek. Vannak olyan kollégák, akik ebben teljesen biztosak. Az ózonrétegben levő lyukról beszélünk, illetve nagyon ez nagyon sokszor oda vezetett, hogy az emberek egyszerűen nem mertek kimenni az utcára, mert azt gondolták, hogy hogy úgy mondjam, elevenen sülnek meg az ózonjuk miatt. Most pedig nem is beszélünk róla. Akik itt vannak, a környezetvédelmi szakértők közül, nem tudom, kik azok, akik létrát ragadtak volna, és megpróbálták volna befedni ezt az ózonjukat. Mindig katasztrófákról beszélünk, és ez nagy mértékben befolyásolja a valóságérzetünket. Mindemellett erősen hiszek abban, hogy reagálnunk kell a problémákra. Meg kell próbálni megbir- megbirkózni a szennyezés problémáját, meg kell ezt oldani, és felelősségteljesen kell eljárni. Az emberek mindenfélét beszélnek, anélkül, hogy szemük előtt tartanák a következményeket. Milyen hatással vannak ezek a szavak az emberi tevékenységre, a gazdaságra, és így tovább. Ez pedig komoly problémát okoz, hiszen vannak elméleti kezdeményezések, amelyek katasztrófába, katasztrófába tolhatnák az Európai Unió bizonyos tagállamait. Aztán vannak olyan országok, akik a jogi dömpingben vettek részt, amely szintén érinti az Európai Uniót. Ezen kívül Kínáról, Indiáról, Brazí- Brazíliáról, illetve dömpingpolitikákról beszélünk, úgy tűnik, mintha ezt támogatnánk hiszen nem tudjuk, hogy a, a finanszírozás, amelyet biztosítunk, megfelelő irányba jut-e el. Elképzelhető, hogy a végén olyan dolgokat finanszírozunk, amelytől szenvedünk. Az igazságtalan verseny. Hogyha ugyanezeket a feltételezéseket folytatjuk, ezeket dédelgetjük továbbra is, akkor ez azt jelenti, hogy nyomást helyezünk az iparunkra, és korlátozzuk tevékenységeiket, ezzel pedig negatív hatást váltunk ki. Megpróbáljuk megvédeni a környezetet, azért mert ez a kötelességünk. Nagyon reméljük, hogy jobb jövőt alakíthatunk ki a környezetvédelem révén. Megfelelő körülményeket kell biztosítanunk, azért, mert különben katasztrofális hatásokkal kell számolnunk Európa szerte. Zárásképpen üdvözlöm Grosztett asszony megjegyzéseit. Azt mondta, hogy elérhető célokra kell összpontosítanunk, megfelelő feltételekkel, és közös erőfeszítéssel kézzelfogható eredményeket kell produkálnunk. Ebben az ülésteremben jó párszor hallottam olyan megjegyzéseket, amelyek megalapozatlan elméletekre épülnek. Ez pedig olyan helyzethez vezethet, mint amelyet az ózonjuk kapcsán vázoltam. Tehát oda kell figyelnünk, mindannyiunknak minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, annak érdekében, hogy az energiaforrásokat megfelelően használjuk. Azonban nevetésre késztetnek azok a zöldek, azok a környezetvédők, akik azt mondják, hogy csak a foszilis tüzelőanyagok okozzák a problémát, és mégis ellenzik a nukleáris energia terjedését. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a véleményt. az a lyuk az egyre kisebb az évek, kisebbé vált az évek során, talán ha nem használjuk azokat a dolgokat, amelyek ezt okozzák, akkor talán megoldanák ezt a problémát. És tulajdonképpen a közösségnek legnagyobb része ezt mondja számunkra. Köszönöm szépen. A, a kampány időszak alatt, tehát az európai választások ideje során az internetes oldalamon nagyon sokan tettek fel kérdéseket a környezetvédelmi panellel kapcsolatban, és nem tudom, hogy mi ezeket figyelembe vettük az Európai Parlamentben, tehát ezekre a kérdésekre koncentráltunk-e. Azt hiszem, hogy konszenzus van a globális szinten a szivárgásokkal kapcsolatban. Ez az egész kritizálás, amit hallunk mi nagyon jó válaszokat kaptunk, nagyon szavahihető válaszokat, úgyhogy mindenkinek azt ajánlanám, hogy a panelben higgyen, tegye fel nekik a kérdéseket, és majd meglátják, hogy tényleg jó válaszokat adnak. Aztán a józan emberi értelem nagyon fontos. Ne csak a tudósokat hallgassuk meg, hanem a józanul gondolkodó embereket is. Gondoljuk bele, hogy voltak-e nagy szárazságok, nagy erdőtüzek, nagy felmelegedések valahol a világon, és akkor majd látjuk mi egyszerű emberek is, hogy valóban globális szinten valami nem megy jól. Mi, mint politikusok, felelősek vagyunk azért, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket, hiszen az emberek bennünk bíznak. Nagyon sokkoló, amikor az ember egyszerre ráébred, hogy még mekkora erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy elérjük az erőfeszítéseinket. Csak 50%-a az esélye annak, hogy valóban sikerül elérnünk a kitűzött célokat. Ez nem elegendő. Ne kössünk állandóan kompromisszumokat, mert a környezet nem úgy funkcionál, hogy azt mondjuk, hogy most kicsit várunk a probléma megoldásával. Az állásfoglalás tervezet. Ebben is nagyra tölöbb célokat szeretnék látni. Talán az emissziós célokat eleve magasabbra kellene tennünk Kopenhágában, és akkor meglátjuk, hogy a legújabb ismeretek fényében mit érhetünk el. Ne fogadjunk el olyan célokat, amik öt év múlva előregszenek, mert a tudományos ismeretek túlhaladják őket. A, kopai, a kopenhágai eredményeket pedig folyamatosan alkalmazzuk. Mik az előnyök, hogyha az ember eléri ezeket a célokat. Társadalmi kihatása is vannak, a foglalkoztatásra is pozitívan hat, és természetesen a környezetvédelemre. Minnyáján tudjuk, hogy a tudományos társadalom egyetért abban, hogy létezik a klímaváltozás, és hogy sok tennivaló van még. Azt is tudjuk, hogy egyetértenek abban, hogy a társadalomra gyakorolt hatás nagyon nagy, ha időben lépünk. Akkor senki nem érti, és nem tudjuk az emberekkel megértetni, hogy miért nem teszünk semmit. Miért nem kötelezzük el magunkat jobban? Mutassuk meg, hogy minket nagyon érdekel ez a téma. Mutassuk meg azt is, hogy a társadalom milyen előnyöket érhet el. Köszönöm. Uh, Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Új tagként egy kicsit megijedtem, megijesztett több hozzászólás, hiszen azt látom, hogy nagy szkepticizmust képviselnek egyesek, amely még ellentmond a tudományos ismereteknek is. És van olyan része, aki tulajdonképpen túl hiszik, túlságosan hiszik olyan tudományos adatokban, amik nem is léteznek nagyon fontos, hogy kritikus szellemmel forduljunk a kérdések felé. Vannak, akik józan észre azt mondják, hogy keményítsük az állásfoglalásnak a feltételeit, de emlékeztetni szeretnék arra, hogy a józan ész azért nem azt mondja, hogy a föld az lapos, néha a ész nem elegendő, hogy megítéljük a tudományos eredményeket. Tehát bizonyos vita teljesen irreális szellemet mutat ha azt mondjuk, hogyha, hogyha azt halljuk, hogy például, hogyha a munkaidőt csökkentik, akkor az éghajlatváltozás, a föld felmelegedése sem történne meg. Hogyha például, vagy például, hogyha az élettartamot csökkentenénk, akkor tulajdonképpen kevésbé járulnánk hozzá a föld elszennyezéséhez. Tehát ezek tulajdonképpen nagyon irreális elképzelések. Az állásfoglalást illetően Figyelemmel elolvastam ezt az állásfoglalást, és négy általán, egy általános megjegyzés van, és négy részletes. Az első az, hogy az állásfoglalás során tehát nem dönthetjük el, hogy felbontsuk és megkérdőjelezzük az korábbi kötelezettségvállalásokat. Én úgy emlékszem, hogy az energia és éghajlat csomagban a 20%-ról már döntettek. Itt volt egy demokratikus politikai vita. És most akkor azt látom, hogy az állásfoglalásban egy 40% jelenik meg, ami mit tudom én honnan pottyant ide. Miért, miért ne legyen 40% vagy akár 50%? Én mindenre nyitott vagyok csak egyszerűen azt szeretném, hogy ez tudományos bizonyítékokra alapuljon, és egy demokratikus vitára. A demokratikus vita eredménye a 20% van, volt. Akkor most miért lenne 40%? Nos, ez itt általánosságban. Tehát ennek az állásfoglalásnak nem lehet lebontani egy demokratikus döntent. Van aztán a másik négy részlet, az első, a kettes pont, amikor azt halljuk, hogy az iparosodott országoknak legyen szerepe, és a, a feltörekvő iparoknak is kötelezettséges változásokat kell lenni, de itt azért három országot említenek, Kínát, Indiát és Brazíliát, akik pont a legjobban szembeállnak az egésszel, és tönkreteszik az európai gazdaságot. Tehát ezért a feltörekvő országok között különbséget kell tenni, hiszen vannak azok, akiknek valóban segíteni kell, és akkor figyelembe kell venni azokat, például Brazília, India, amelyek azért nem segítenek az európai gazdaságnak. A harmas pont a 25-40 százalékos viláról beszél, vagy ollóról, tehát itt már mondtam azt, hogy itt 20 százalékról volt korábban szó, és nem 40-ről. A harmadik pedig az a kérdés, amelyet, amelyel kapcsolatban többen is szóltak, de én ezt nem találtam meg az állásfoglalóban. Ez pedig a saját iparunk, határaink, stb. védelme, tehát, hogy ezeket itt meg kell határozni a környezetvédelmi célkitűzéseket, nem szabad, hogy hogy a harmadik országi iparokkal de lojális módon járjunk el. Tehát fontos, hogy kompenzáljuk a, a versenyhelyzetünket. Aztán a nyolcas pont, amely arra emlékeztet, hogy nem szabad évente 30 milliónál kevesebbnek lenni, az EU 30 ezer milliónál többnek lenni. Ez, ez célkitűzés. Én inkább 20 millióra vinném le, amit jól felhasználunk, mint 50 millióra felvinni, amit rosszul használunk fel. Köszönöm. Merci, Quand même, euh, euh, je vous dis que c'est pas tout à fait... Kedves kollégák, ha megnézik a D preambulum kezdés, kezdést, amely az Európai Tanács által hozott döntésekről szól, és 20%-ról beszél 2020-ig, és hogyha Kopenhágában megegyezre jutunk, akkor az Európai Unió még messzebb is megy, tehát akár 40%-ra, 30%-ra. Nem. Ön a hármas pontra utal. Az csak megemlíti, hogy mit mondott a szakbizottság megemlíti a 25-40 százalékot. Ez a tudomány szerint az a rés, amivel számolnunk kell. Én ezt csak szerettem volna megemlíteni, hogy a 40% százalék igenis benne van a szövegben. Linda McEwan. Thank you, Chair, and, um... Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Linda McEwan asszony. Nos, először is az olasz kollégáknak, kollégának, aki az ózonról szólt, elmondanám, hogy nemzetközi egyezmény is van ebben a témában, és nagyon sok problémát sikerült megoldani. Ez volt a célunk a széndiokszid kibocsátás terén is. Egy tudományosan megállapított problémát próbáltunk megoldani. a kollégának, az előttem szóló kollégának mondanám, nem lehet az összes tudományos ismeretet megkérdőjelezni, az összes döntést megkérdőjelezni. Véleményem szerint Kopenhágában a legfontosabb kérdés az lesz, hogy más országokat rávegyünk arra, hogy elfogadja, elfogadjanak olyan dolgokat, amikben már mi Európában megegyeztünk. Ennek a kulcsa az, hogy az iparosodott és a fejlődő országok egy hiteles ajánlással, hiteles ajánlattal jönnek Kopenhágába egy csökkentési ajánlattal a tavalyi év folyamán 2008 egész évét arra szántuk, hogy megpróbáljunk egy ilyen ajánlatot összeállítani. Ez a csomag legalább 20%-ot jelent, és esetleg 30%-ot, hogyha sikerül nemzetközi megállapodásra jutni. Jó lenne 40%-ig eljutni, véleményem szerint ez nehéz lesz. Már most is azt halljuk a tanácstól, hogy újra meg kellene vizsgálni a 20%-ot. Tehát szerintem a 30%-ot kellene minimumnak venni, a tudomány 25 és 40%-ot említ, célunk azonban, hogy, hogy magasra tegyük a lécet Kopenhágában. Nekünk is megvan a csökkentési csomagunk, nem, nem lehet most a, a széndiokszid adót, illetve a széndiokszid kereskedelmet újra vizsgálni. Ezt már a tavalyi év során megtettük. Most az október végi tanácsülésre kell figyelnünk, hiszen amit most megfogalmazunk, azt finanszírozni kell, és ez lesz a kulcsa annak, hogy születik-e megállapodás Kopenhágában, avagy sem. Az egész világ szeme rajtunk van. Barroso úr New Yorkba utazott a múlt héten, elmondta, hogy a, a bizottsági csomag mit is takar. Azt hiszem, hogy ez egy jó csomag. Gazdasági szempontból nehéz időket élünk, ezt mindannyian tudjuk, mindannyiunk országa gondokkal küzd de ha nem sikerül hiteles csomagot összeállítani, akkor nem tudjuk meggyőzni a többi országot sem. Ha pedig ez nem sikerül, akkor nem fogjuk csökkenteni a kibocsátást. Ha az iparosodott országok mind ö, csökkentik, nullára csökkentik 2050-ig a kibocsátásukat, azonban Kína és India semmit nem tesz, akkor nem fogjuk megvalósítani a kettő fokos célkitűzést. Tehát a pénzügyi csomag kapcsán hitelesnek kell lennie, az Európai Uniónak ö, nagyjából értéket kell meghatároznia, hogyha ennél magasabbra ö, célzunk, az a megfelelő irány, meg kell győződni, hogy a most megállapított finanszírozási mérték kiegészíti az előző értékeket, tehát nem mondjuk azt, hogy a három évvel ezelőtti Green Eagles-ben megállapított összegek most már nem érvényesek. Az ODA, ODA-n kívüli összegekről van szó. Meg kell győződnünk arról is, hogy ez a finanszírozási mérték mérhető, meg, kivitelezhető, megbízható, ez azt jelenti, hogy mechanizmust kell kiépítenünk ennek a folyósítására. Nem vagyok nagyon lelkes a kétoldalú mechanizmusok kapcsán. Ott vannak a millenniumi célkitűzések. Tudjuk, hogy nagyon sok ország nem teljesíti azokat. Tehát megfelelő mechanizmusokat kell felállítanunk. És végül azt kérem a kollégáktól, hogy ebben az állásfoglalásban arra összpontosítsunk, ami Kopenhágában fontos, hiszen hogyha azt akarjuk, hogy, hogy a parlament hangját meghallják, akkor egy-két dologra kell összpontosítani, nem lehet minden belezsúfolni ebbe a dokumentumba. Összpontosítsunk arra, amit Kopenhágában el akarunk élni, érni, azt írjuk bele, amit szeretnénk látni eredményként. Természetesen nagyon sok részletre rá lehetne térni, az offsetting kérdésére, az erdősítés kérdésére, és így tovább. Lényeg azonban, hogy a legfontosabb kérdések benne legyenek. Lesznek olyanok, akik Washingtonba utaznak. Ma indul a Egyesült Államok kongresszusában a Cap and Trade vita. A Financial Times-ban olvastam, hogy vannak nagy multinacionális cégek, amelyek támogatják ezt a rendszert az USA-ban. Vannak, akik kimentek a kereskedelmi kamarából azért, mert ellenezték, de hogyha e-, ezek a nagy cégek itt vannak közöttünk, Gratulálunk azoknak, akik támogatják a cap and trade rendszert. Önök is nagyon jól tudják, hogy a megfelelő jogszabályok és a jogbiztonság adja a hosszú távú pénzügyi befektetés kulcsát. Hogyha ezt nem biztosítjuk, akkor nagyon nehéz lesz hosszú távú megfelelő beruházásokat eszközölni. Tehát még egyszer, a legfontosabb dolgokra összpontosítsunk arra, amit Kopenhágában el kívánunk érni. And finally, Mario Io eh, non volevo, Presidente, non volevo intervenire. Elnök úr, én igazából nem akartam szó, hozzászólni, de ha már ö, úgyis megkaptam a szót, akkor mivel sok ö, megjegyzést Kopenhágával kapcsolatban támogatni tudok. Rájöttem igazából. Sie sende. Deutsche Kabine hat... geht? Okay. Sie sende. A német kabin? Nos, tehát köszönöm, elnök úr. Nem akartam igazából hozzászólni, de ha már szót kaptam, akkor úgy döntöttem, hogy én is kifejtem a véleményemet a vitával kapcsolatban. Az, hogy mit akarunk mondani Kopenhágában, azt támogatni tudom. Az eredményt illetően Kopenhágában arról a dokumentumról esik majd szó, amiről itt ma szó esik a szakbizottságban. Véleményem szerint ennek a dokumentumnak nagyon sok pozitív vonása van. Talán önök nem olvasták el elég alaposan. Talán van benne egy-két olyan szóválasztás is, amely a szakértőknek szól inkább, és mi először látjuk így leírva ezt az éghajlatváltozással kapcsolatban. Pedig <clears throat> az éghajlatváltozás mindannyiunkat érint. Meg kell, hogy mondjam, hogy én nagy tapasztalattal rendelkezem a mezőgazdaság területén a régiónkban. És gyakran szembesülök az éghajlatváltozás problémájával, különösen a természeti katasztrófák kapcsán. És meg kell, hogy mondjam, hogy egyre romlik a helyzet. De ennek ellenére nem adjuk föl, a fejlesztésekhez programokat indítunk be, megújuló energiaforrásokat indítjunk útjára. Ugyanakkor azonban fölmerül az igazságtalan verseny kérdése. Efelet sem hunyhatunk szemet. A Kopenhágáról szóló vitának arra is rá kell mutatnia, hogy bizonyos küszöbb országok, ezeket már sokan említették, Kína, India és így tovább, azt a veszélyt rejti magában, hogy nagyon nagy verseny ellenfelek lesznek a jövőben. Így aztán, elnök úr, a következő aspektusra hívnám fel a figyelmet illetve kérdezném. Vannak-e tanulmányok, léteznek-e azt illetően, hogy már bizonyos területeken Kína, India nagyon erős versenyben vannak velünk, és vesztesként veszünk részt ebben a versenyben, hiszen azért mégiscsak az lenne a fő cél, hogy Európa versenyképes maradjon. Számomra nagyon aggasztó ez a jelenség, és ma, mikor hallgattam a hozzászólásokat, csak erősödött ez az aggodalmam. Köszönöm, és még egyszer megismételném. Én a verseny miatt aggódom. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon gyümölcsöző vitát folytattunk a teljes spektrumot felvonultattuk, a kopenhágai konferenciának azért mégiscsak az a végcélja, hogy az éghajlatváltozásokat csökkentsük, és hogy megerősítsük, hogy az Európai Unió elkötelezett és felelősséget vállal, illetve, hogy az elvárásainkat közöljük a többi országgal, nem csak európai országokkal, hogy stabilizálják a helyzetüket, és járuljanak hozzá a helyzet javításához. A módosító indítványok benyújtási határideje holnap este 18 óra, tehát október 1 18 óra. Holnap eddig van idejük arra, hogy a módosító indítványokat benyújthassák, ezeket még aztán le kell fordítatnunk. Kollégák, akkor ezzel kapcsolatban a hatos pont következik, ugyanis egy szóbeli kérdést szeretnénk feltenni a bizottságnak és a tanácsnak is ez, ebben a témakörben, és ezt szeretnénk most elfogadtatni. A szóbeli kérdést mindenki megkapta a, az anyanyelvére lefordítva, a dossziéjában. Madame Crostet. Crostet asszony. Igen, teljesen megfelel annak, amit hallottunk az állásfoglalással kapcsolatban. Az utolsó bekezdés, az utolsó előtti bekezdés, bocsánat, amely a 25-től 40 ot javasol, én azt mondtam, hogy megszavaztuk az energia és éghajlat csomagot, és nagyon nyugtalanok voltunk, hogy nem sikerül majd, amely már az ambícióinkat, a kötelezettségi vállalásainkat rögzítette 20%-kal kevesebb, és hogyha van nemzetközi megállapodás, akkor más százalék. Tehát sokan vagyunk a frakcióban, aki ezt nem tudja elfogadni. Tehát azt kérjük, hogy az energia-klíma csomagnak a vállalásait tartsuk tiszteletbe. Köszönöm szépen. Hallom, hogy az éghajlat csomagban is megjelennek ezek a hosszú távú célok, tehát a 20%-ot föltüntettük, Kopenhágában 30%-ra emeljük ezt, de a vitában ezek a hosszú távú céljaink és terveink, és 2050-ig 80%-ot jelöltünk meg. Akkor a kérdés felmerül, hogy akkor a parlament miért ne tehetné fel ezt a kérdést a bizottságnak és a tanácsnak. Líze kolléga, javaslatot tennék. Szerintem ez megoldja a problémát. Szerintem a 25-40-es sáv újra és újra a parlament és minden intézmény támogatta ezt. De az, hogy a 40-et valóban el kell érnünk, tehát a felső határt, azt illetően nincs konszenzus az intézmények között. Ezért aztán én úgy gondolom, hogy vegyünk ki néhány szót, és a parlament, a tanács és a bali megállapodás ra koncentráljunk, ahogy ezt többen ugyan említették a 40%-at, de megint mondom, a 40 az az abszolút-abszolút felső határ legyen. Linda McCarthy? Yeah, I think we have to... Azt hiszem, ne, hogy ne keverjük össze a dolgokat. Igen, valóban tavaly abban megállapodtunk, hogy 20-30 százalék legyen, de itt a nemzetközi bizottságról beszélünk, tehát a tudományos eredményekre alapozzák. Hogyha politikai szempontból, az EU szempontjából nézik meg, akkor azt mondjuk, hogy a 20% egyáltalán nem elegendő. De a, tudományok, a tudomás, a tudósok most azt mondják, hogy a 30% a minimum. Tehát én nem tudok egyetérteni olyan arra, ami egy ténynek mond ellent és azt javasolnám, hogy a kollégák a tényeket tartsák tiszteletben. Jó, hát mondhatjuk azt, hogy 20 vagy 30, de hát azért ez másként hangzik. Szeretném világosítani tenni, hogy az a 25-40 százalék az az összes iparosodott országra vonatkozik. Tehát ez az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoportnak a, a határozata Baliban, és márciusban a parlament a 25-40-nek a felső részét fogadta el, tehát már elfogadta. És azt mondjuk, hogy ez az iparosodott országok számára legyen, ez a felső határ, és aztán Európa számára 20-30 százalék legyen. De ez a 25-40, ez az IPCC által elfogadott, Baliban elfogadott legmagasabb határ, az Európai Parlament is elfogadta. Tehát tulajdonképpen csak azt rögzítjük, amit már korábban is elhatároztunk. Elnök úr, visszatérnék arra a dokumentumra, amit kiosztottam, tehát ennek a bizottságnak az összefoglalása. A 91%-ja az állampolgároknak úgy látja, hogy 25 és 40 százalék legyen, vagy akár 40 százalék tehát 28% azt mondja, hogy több is lehet, mint 40, és 72% aki a másikat gondolja. Tehát ugyanakkor elvárják tőlünk, hogy megtegyük, amit vállaltunk, ne legyünk naívak ugyanakkor, de ugyanakkor vannak tudományos eredmények is, amiket figyelembe kell venni. Köszönöm, mondja az elnök io mi rendo conto che qualche collega confonde i propri auspici Tisztelt kollégák, vannak olyanok, akik összezavarják a reményeinket a valósággal. Amikor a tudományos véleményeket hallgatjuk meg, akkor egyhangú a vélemény, pedig ez nem igaz. Hogyha a tudósok véleményét vesszük alapul, a, akkor ugye ők azt mondják, amike, amit nekik mondtak, hogy igaz. Ez pedig más véleményekkel lehet összevetni, ami pontosan az ellenkezőjére utal. Itt, az Európai Parlamentben úgy érzem, hogy valamilyen egyensúlyt sikerült kialakítani, ezt kellene megtartani, ott van a 20%-os adat, amely már hosszú tárgyalások alapját, illetve politikai megállapodásokat jelentett, ezeknek az alapját adta. Hogyha további százalék növekedést próbálunk vázolni, az esetleg sérti a politikai megállapodást, amelyet már megkötöttünk itt a parlamentben, ez pedig nem lenne bős dolog a részünkről. Tehát a személyes véleményem az, hogy maradjunk a megállapodásnál, maradjunk annál a százaléknál, amely hosszú tárgyalások eredményét képezi. Nem szeretnék a lobbistáknak reagálni, a lobbistákra reagálni, hanem inkább a politikai megállapodáshoz ragaszkodni. Catherine Merci. Köszönöm szépen. Egy gondolat. A 40% oltárán fel kell a gazdaságunkat áldozni. Vannak olyanok, akik nem igazi tudósok, vannak különböző vélemények én Zsuven úrnak a követője vagyok, és úgy látom, hogy az emberi tevékenység nem elhanyagol, elhanyagolható, ugyanakkor élő bolygóról van szó, amely saját maga is rendezi a saját dolgait. Tehát gondolkodjunk el arról, hogy Grönlandot miért Grönlandnak hívják, hiszen valamikor zöld, val, zöld volt. Tehát ne okozunk drámákat az emberiség számára. Good, dann uh, habe ich noch zwei Akkor még ketten kértek szót. Balcó Zoltán. Igen, elnök úr, köszönöm a szót, igen rövid leszek. El kéne dönteni azt, hogy amikor azzal foglalkozunk, hogy ebben a tanácsihoz intézett kérdésben mit tekintünk mérvadónak akkor alapvetően tudományos eredményekre támaszkodunk vagy közvéleménykutatásokra meggyőződésem és tudomásom szerint az állampolgárok ha olyan kérdésben döntenek amelyekről nincsenek megalapozott szakmai ismereteik mindig a középső sávot választják. érdekes lett volna ezt úgy föltenni hogy mit támogat fifteen ten twenty százalék bocsánat five fifteen fifteen twenty five vagy twenty five forty tehát általában ennyiben nem mérvadó hogy a nem tájékozott lakosság mindig a középső sávot választja nem pedig annak pontos ismeretében hogy ő tudja igen forty ra szükség van ezért ezt választom. tehát azt hiszem hogy érdekes ez a közvéleménykutatás de nem feltétlenül ez kell hogy mérvadó legyen a döntésben. Köszönöm. Akkor én úgy gondolom, hogy itt nem tények előtt állunk. Linda Evans ugyanazt mondta, tudományos adatokról beszél, véleményem szerint nem. Ezek a jövőre vonatkozó kivetítések. Mindennyiunknak van egy véleménye a jövőről, és maga a jelentés is inkább azt mondja, hogy ez valószínű. Mi mindig tényenként állítjuk be ezeket, mintha biztosak lehetnénk abban, hogy a jövőben ez bekövetkezik. De nem, ez tudományos szempontból nem helyes. Itt számítógépes modellekről van szó, erre alapozzuk a véleményünket. Így aztán én azt gondolom, hogy húzzuk ki a felső sávértéket, és Péter Lízével egyetértek, és úgy menjünk bele a tárgyalásokba, hogy korábban megegyeztünk. E, dziękuję bardzo. E, przyznam się szczerze... Nagyon szépen köszönöm. Be kell vallanom, hogy nem akartam felszólalni. Szerettem volna mások véleményét hallani. Nem tudom, hogy az önök országaiban mi a helyzet, de Lengyelországban nagyon nehéz volt felsorakoztatni az embereket a 20% mögé. Hiszen az ország is most áll talpra, tehát nagyon nehéz az ilyen országoknak, mint az enyém, amelynek nem nagyon magasan fejlett az ipara, hogy ezt megtegye. Lehet egy papírdarabra 80%-ot leírni, sőt, akár 100%-ot is, ahogy ezt néhányan javasolták. De én úgy látom, hogy két lábbal kell a talajon állni, és megmenteni az iparágakat. Különben, hogyha a sáv magas részében állapítjuk meg a százalékokat, akkor Afrikába fognak áttelepülni az iparágak, ahol nem korlátozzák ezeket a kérdéseket. Tehát szerintem e, sokkal kiegyenlítettebb döntéseket kell hozni, a fenntartható fejlődést kell szem előtt tartani, és ne írjunk le olyan dolgokat, amiket sosem fogunk betartani. Kérek mindenkit, hogy olvassa el a szöveget pontosan. Megint egy olyan dologról beszélünk, ami már benne van. Mi vagyunk a felelős szakbizottság, és az ENSZ-nek is van egy felelős szervezete, amely azt mondja, hogy a 25-40 százalékos határ minden fejlett ipari országra vonatkozik, nem csak Európára. Ez az alapja ennek a mondatnak, ami a mi szövegünkben szerepel. Úgyhogy ez egy olyan irány, amit elvárunk a bizottságtól és a tanácstól is, és nem azt állítjuk, hogy Lengyelország, vagy az EU, vagy egyik vagy másik ország valamit megígér, hogy tesz a 40% érdekében, hanem általában véve azt hangsúlyozzuk, amit a tudósok is mondanak. Most nem tudom, azért most már el kell dönteni, hogy kinek a véleményét követjük. Isten szavát, pápa szavát, vagy a Dalai Láma szavát. Mindenki mindenfélét állít. Nem egy olyan szervezetét vegyük figyelembe, ami mérvadó ez ügyben. Nem lehet azt mondani, hogy én ebben nem hiszek. De még hárman kértek szót. Péter Lizét veszem utoljára. Gerber, Jörgensen és Lize úr. Ja, Herr Vorsitzender, Sie haben schon recht, also der Elnök úr, igaza van. A szóbeli kérdés azt a 25-40 százalékos arányt, százalék arányt jelöli ki, amelyik a negyedik értékelési folyamat eredményét tükrözi. Ennek ellenére azért megértem a kollégák aggodalmát, és talán el is tudom fogadni azt a javaslatot, hogy húzzuk ki a felső határt. Véleményem szerint amúgy is fontos, hogy a 40-es szám csak akkor szerepeljen a dokumentumban, ha Kína és USA is elkötelezik magukat amellett, hogy a széndiokszid kibocsátást így csökkentik vagy legalább a nagy iparosodott államokat. Egyedül mi a széndiokszid kibocsátást nem tudjuk csökkenteni. Nem tudjuk leállítani a klímaváltozást csak Európában. Hogyha nem tudjuk, hogyha ezt le akarjuk állítani, akkor be kell vonnunk az egész világot. Egy megjegyzés. Én azt javasolnám, hogy vegyük bele azt, hogy lépésenként érjük ezt el, és hogyha a többiek is elkötelezik magukat, akkor lépünk egy fokot feljebb. De talán kompromisszumra juthatunk valahogy. Elnök? Jörgensen úr? Um, I'd be happy to give a history. Talán tarthatnék itt történelem előadást, hogy Grönlandot miért hívják Grönlandnak. Nem azért, mert zöld volt, más okai voltak, de most nem akarom itt untatni a bizottságot ennek a történetével. Azt hiszem, hogy a 40 túl kicsi, a többi az túl ambiciózus, de hát ez azért nem igazán fontos. Néhány órája már vitatkozunk arról azon, hogy az állásfoglalással kapcsolatban most megnyitjuk-e újból a kérdéseket, vagy nem. Tulajdonképpen olyan dolgokat mondunk el, amelyeket már sokszor emlegettünk, és amelyet már a parlament többször elfogadott. A megfogalmazás ugyanaz, mint korábban volt. Semmi új nincs benne, már a Bali ütemterben, útiterben is benne van, és ezt a parlament már többször támogatta. Ja, das ist die Info Igen. Március 11-én 2009-ben a parlament állásfoglalásban szó szerint ezt írtuk bele, egy olyan mondatot, amiben a 25-40 százalék szerepelt. Úgyhogy szeretném ezt megosztani mindenkivel, ezt az információt. Akkor nem tudom, milyen jelet küldjünk az embereknek, hogy két hónappal Kopenhága előtt most visszalépünk. Hát konzisztens munkát kellene végeznünk, koherens munkát. Felolvasnám azt a mondatot, minden egyes iparosodott országhoz szól, és azt mondja, hogy az ENSZ tudományos tanácsa azt javasolja, hogy, de nem kötelezi az EU-t vagy bármelyik más államot. Ez a vita ugyan érdekes, de mindenkit figyelmeztetnék, maradjunk koherensek. nem akarom, hogy négy hónap múlva megint itt üljünk, és megint el kelljen, el kelljen törölnünk egy döntésünket visszamenőlegesen. Inkább vegyük magasabbra a százalék arányt, hogy rányissuk az USA szemét arra, és természetesen a küszöbországok szemét is, hogy többet kell tennünk, és hogy komolyan vesszük a tudósoknak a végkövetkeztetéseit. Ez a lényeg ennek a mondatnak. Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr. Először. Ellentétben bizonyos emberekkel, úgy gondolom, hogy az IPCC a munkánk alapja, nem a pápa, nem a dalai láma. Hát nagyon sajnálom, hogy meg kell, hogy fosszam őket ettől a szereptől, de az IPCC a mérvadó. Novemberben újra összeülhetünk az IPCC elnökével. Nagyon szívesen meghívok mindenkit, aki itt ül, hallgassák meg, hogy mit gondol az IPCC. November 11 ott lesz az IPCC alelnöke. Másodszorban. Fontos az, amit a kollégák mondtak. A mi stratégiánk a 20 nemzetközi egyezményekben 30%, de az is igaz, hogy nemzetközi szerződésekben viszont a tárgyalásokon mindig azt mondtuk, hogy 25 és 40 százalék között, és nem mindig köteleztük el magunkat, hogy mi a 40 felé közelítünk. Japánban most nagyon nagy erőfeszítések után 25 százalékot javasolnak az amerikaiak még el sem érik a 25%-át. Tehát akkor ki fog 30% felé menni? Két hét múlva kellene szavaznunk, a plenárison is szavaznunk kell novemberben. A Florence jelentést elolvastam még egyszer. Annak van egy hármas pontja. Abban szerepel a 25-40 százalékos cél. De a Florence jelentésben az nem szerepel, hogy a felső érték fel, felé kell közelítenünk. Úgyhogy nem tudom, én mégis csak azt gondolom, hogy 40% felé kellene közelítenünk, erről vitát kellene nyitnunk. Két, hóna, két hét múlva állást kell foglalni a szakbizottságnak, itt csak a jéghegy csúcsát látjuk, erről még vitáznunk kell. Köszönöm szépen. Líze eh, kolléga, ön említette a február 4-i Florence jelentést, de létezik még a március 11-i Satuhassi állásfoglalás, a kollektív üvegházhatás kibocsátást a lehető legnagyobb mértékben kell csökkenteni, mint ahogy azt az IPCC is ajánlja. Tehát kifejezetten szerepel az a kifejezés, hogy a felső sávban. Rendben. Azt is mondhatnám, hogy szavazunk, hogyha valaki kérelmezi azt, hogy vegyük ki a felső sávot a szövegből. Ich würde es fairer finden, da wir hier nur noch sehr reduziert sitzen. hát kevesen vagyunk már, de akkor talán rossz képet vetítünk ezzel. Talán akkor jövő héten szavazunk, inkább amikor többen vagyunk. De még egyszer, legyünk már koherensek, ne hónapról hónapra változtassunk az álláspontunkon. És egyébként <laughs> ez egy kérdés ez csak egy szimpla kérdés a bizottság felé. Tehát így szerintem most fogadjuk el. Ha mégis ellenállnak, akkor elhalasztom jövő hétre ezt. Hogy ne ilyen kevesen szavazzunk. Úgy látom, Líze kolléga koherens képet szeretne. Zéber kolléga? Elnök úr, halasszuk el, kevesen vagyunk. Tényleg nagyon eltérnek az álláspontok, úgyhogy valamikor szavaznunk kell róla. És ez eh, a döntő dokumentum a Florence dokumentum. Úgyhogy kérem, jövő héten vegye föl a napirendre, mikor itt vagyunk teljes számban, és részenként szavazzunk. Szerintem ez lenne a fair. Frau Hasi asszony. Well, it's, uh, it's an one issue if we postpone uh, the vote, but if we vote today, I... Azt hiszem, hogyha ma szavazunk, akkor észben kell tartani, hogy egy szóbeli módosító, szóbeli módosítót is ellenezhet akár egyetlen tag is. Äh, äh, Igen. Módosító indítványt lehet ellenezni, de a részenkénti szavazásra való szavazást nem. És én most mondtam, hogy ezt kérném. Én mondom ezt, aki az eljárási szabályzatért felelős voltam. Úgyhogy létezik egy kérelem, mi szerint részenkénti szavazás legyen. Jó? Ebben egyetértünk. Akkor szavazunk. Ki támogatja azt, hogy a felső sáv kifejezést kivegyük ebből a szóbeli kérdésből, at the high end, törölve a szövegből. Ki támogatja? Nem, ez oké. okay. Wir brauchen elf, zwölf.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 így tesszük fel a kérdést, benne marad az end. Ki van amellett, hogy így tegyük fel a kérdést a bizottságnak? Ki ellenzi? Ki tartozkodik? 23 a 6-hoz elfogadtuk, feltesszük a kérdést. Köszönöm, lezárom az ülést. 15 órakor folytatjuk Vassziliu biztos asszonya. Köszönöm.